rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, szóbeli választ igénylő kérdés az Európai Bizottság irányába, a Svalbard szigetcsoport és halászati erőforrásai. Bauensa úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, sajnálom azt, hogy Davanaki biztos úr nincs itt körünkben, de a halászati szabizottság nevében és saját nevemben szeretném mondani azt, hogy hálásak vagyunk ezért a vitáért. A kérdésem egy veszélyes problémára vonatkozik. Mi pedig az, hogy az elsőgér kótákat Oroszország, és a korábbi megalapodás értelmében a nem diszkrimináció elvét vezette be Norvégia ezen a területen. Nagyon fontos az, hogy ezen szigetcsoport halászti erőforrásai elérésében nem volt diszkrimináció. Ezek 1977-ben Norvégia a Svalbard szigetcsoportot védelem alá vonta, és azt mondta, hogy a korábbi megállapodás ezt nem fedi le ezt területet. Később, 2010-ben Oroszország és Norvégia aláírták a Mumaszki megállapodást. Most a választóvonattól keletre találhatóak már a Svalbard vizek, és Oroszország és Norvégia együttesen kezelik a Barenti tenger halászati erőforrásait. Ez a, a halászati lehetőségek romlásához vezetett az európai tagállamok számára. Fontos, hogy az Európai Bizottság lépéseket tegyen Norvégia irányába, hiszen európai fellépés hiányában Norvégia ezen kérdéseket önmaga oldja meg saját belátása szerint. Számos kérdésem van az Európai Bizottsághoz. Először is, úgy gondolja-e az Európai Bizottság, hogy a tagállamok, amelyek részt vesznek az 1920-as Spitzbergai megállapodásban, ők igényt tarthatnak el a szabadi védelmi zónában történő halászatra. Mit gondol az Európai Bizottság a Svalbard halászati védelmi zónáról, amely a Murmansk vonaltól keletre van, ez nemzetközi víznek minősül-e, vagy ez teljes mértékben az orosz gazdasági zóna része-e? Harmadik kérdésem, hogyha az európai halászok nem tudnak halászni a Svalbardi védelmi zónában a Murmanski vonaltól keletre, akkor az Európai Bizottság hajlandó-e kompenzációt adni? Negyedik kérdésem, mi az Európai Bizottság álláspontja a Norvégia, azzal kapcsolatban Norvégia átadta a felelősséget Oroszországnak a Barenci tenger bizonyos részeit illetőleg, és utolsó kérdésem, az Európai Bizottság hajlandó-e részt venni a 2014-es közös norvég-orosz halászti bizottsági ülésen, vagy hajlandó-e fellépni a különböző halfajtákkal kapcsolatos kóták tekintetében a Berec tengernél. Dárjó Potor. Köszönöm szépen, most pedig Potocsnik biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, Szeretnék természetesen választatni Demian, aki biztos kollégám nevében, aki sajnos nem tudott részt venni ezen a mai ülésen. Szeretnék először is köszönetet mondani Valesza úrnak, hogy felhívta a figyelmünket erre a rendkívül fontos kérdésre, illetve kérdésekre, Engedjék meg, hogy hangsúlyozzam, hogy mennyire érzékeny kérdésről van szó ezzel a halászattal összefüggésben lévő kérdéssel. Ez a nemzetközi jog különböző aspektusait érinti, és különösen hatással van Norvégiával folytatott kapcsolatainkra is. Jelenleg és történelmileg is az egyik legfontosabb halászati partnerünk volt, de egyéb tengerészeti kérdésekben is, ideértve a sarkkör kérdéseit is. Az Európai Uniónak mindig is konzisztens volt az álláspontja, hogy az Európai Unió tagállamok, amelyek az 1920-as Párizs és Pittsburghákra vonatkozó megállapodásnak részesei, azok azonos módon juthatnak hozzá ehhez a területhez, mint a szerződés más tagjai. A halászati gazdálkodási intézkedések, amelyeket a elfogad, illetve elfogadja azokat az intézkedéseket, amiket Norvégia javasol. Ugyanakkor a Svalbard környéki vizet alá kerültek a nem diszkriminatív módon olyan véleményeknek is, amelyeket valamennyi értintett fél tudományos szakvélemények alapján fogad el. Ahogy ezt megforgalmazta a tisztelt képviselő is, nincsen Európai Uniós álláspont ezen kérdésekkel kapcsolatban. A Murmanszki vonal pedig az érintett vizeken továbbra is különböző szakbizottságok vizsgálják e, ezt a kérdéskört. Végezetül a bizottságnak nincs tudatában annak, hogy lenne olyan eljárás, amelyben a norvég-orosz közös vagy halászati vegyes bizottság működik. Ez egy bilaterális megállapodás, és nem minősül regionális halászati vagy halgazdálkodási megállapodásnak, ezért nem is irányozta elő az Európai Unió, hogy részt vesz a bizottságán a Grönland, Helbet vagy más területeknek a ki sajátításával kapcsolatban az bizottság nem for, alkotott még véleményt. Köszönöm. Következő hozzászólások a frakciók nevében kezdődnek. Első Flága képviselőnő a, a népi. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék Velesze úrnak a kezdeményezéséért. Hosszú ideje nem volt tisztázott ennek a térségnek a, a helyzete. A biztos, bizottságtól azt szeretném kérdezni, hogy közösségi tárgyalóként valamiféle tárgyalásba belebocsátkozott-e, hogy a Svalbard szigetcsoport környékén fogott járulékos fogások esetében a tőkehal vonatkozásában más jogokkal nem ütközik -e ez a rendszer. Ezek a javítások más jogokat is érintenek, amelyek más flották számára nagyon fontosak. Az érintett tagállamok és a bizottság számára is nagyon fontos, hogy Norvégia hogyan értékeli a Párizsi szerződést és a halászati védelmi zónáknak az, ér, a, az értékelését. Hogyan tervezik, hogy a Svalbard szigeteknél a kvóták arról hogyan kívánnak majd tárgyalni? A bizottság a tagállamokkal előzetesen egyeztetette erről, és van-e mandátuma arra, hogy ilyen tárgyalásokat folytasson. Emlékeztetném önöket, hogy Norvégia megkötötte magát a tárgyalásokban, de ez nem a Párizsi szerződésből következik, hiszen abból csak az derült ki, hogy a bizottság két oldalú alapon tárgyalhat a kvótákról, és ez számára kizárólagos hatáskört jelent. A tagállamokban és a halászati szektorban is megdöbbenést okoztak a legújabb fejlemények. Köszönöm. Grazie, Gruppo Al. Köszönöm szépen, Gallagher. Képviselő következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Szeretném megköszönni a kollégáknak azt, hogy feltették ezt a e, kérdést Norvégia különleges támogatást adott az EU-nak, e, e, amikor az Európai Unió megfigyelő státuszt kért a sarkori tanácsban. Nagyon e, fontos tudományos kutatás is történik a Svalbard szigetcsoport tekintetében, főként a klímaváltozással, a, a környezettel kapcsolatban. Jó magam is láttam ezt, amikor az elmúlt év júnásában ott éltem és láthattam, hogy mit tesznek ott. A halászati jogok kérdése nagyon fontos ezen a területen, és nagyon fontos tisztázni azt, hogy mi itt a jogi helyzet. Ugyanis a norvég kormány az EU tagállamoknak diszkrimináció mellett mentes kezelést javasolt. Úgy gondolom, hogy itt az elejének, hogy beszéljünk erről a kérdésről, a norvég kormány Szalberg miniszterelnök vezetésével kész arra, hogy együttműködjön eh, az Európai Unióval, és már rámutattak arra, hogy hajlandóak erősíteni az EU-val fenntartott kapcsolataikat. A Norvégia és az Európai Unió már együttműködnek az eh, északatlanti területen, és Vance a kollégának szeretnék köszönet mondani ezért a kérdéséért, és örülök annak, hogy a bizottságtól is választ kapunk ma. Grazie per il gruppo Köszönöm szépen a zöldek nevében. Lövin asszonynak adom meg két percre a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos úr. 2012-ben a ö, sarköri jég ö, sokkal kisebb volt, mint korábban, körülbelül fele volt annyi, mint 1981-ben vagy 2010-ben. A jégsapka szalvart közötti területeket is érinti. Most ez változik, hogyha rámennek az, az internetre, akkor lehet látni, hogy hogyan olvad el ez a jégsapka, és a a halászat, a gázfeltárás, hajózás mind károsítja ezt a területet. Figyelembe véve a különböző értelmezését az 1920-as Svalbardi szerződésnek nem lepnek meg a kezdeményezések, amelyeket hajtunk itt a vita során a kollégák részéről is. Én nem a ö, halász nemzetekért aggódom, hanem azért, hogy mi történik a természettel ezen a területen. A víz ö, 800 ezer évig nem volt elérhető a jég sapka alatt, és most felelősségünk van, hogy ezt a rendkívül érzékeny ökoszisztémát megvédjük. Norvégiának, mint nagyon sok esetben, nagyon fontos szerepet kell játszania. Ezen a héten Grönlandban történik egy értekezlet az öt sarkvidéki állam között. Dánia, az Egyesült Államok próbálják meggyőzni Oroszországot is, hogy egy halászati moratóriumot fogadjanak el. Nagyon meglepett engem ez az egész helyzet. A norvég halászati politikát mindig is tiszteltem, és Norvégia ö, szomszédos ország az én hazámnak, Svédországnak. De Norvég ö, részről ö, feltétlenül fontos, hogy ö, komolyan vegyék a környezetvédők, és a, talán az Európai Unió is. Azt javaslom, hogy Norvégia a sarki demokráciákkal együtt a, fogadja el a, ö, halászati moratóriumot, és Grazie, onorevole. Köszönöm szépen. Petrál asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A halászati erőforrásokhoz való hozzáférés és a jogi álláspont ezzel kapcsolatosan Norvégia egyoldalúan ezt halászati védelmi zónának minősítette a Barenci megállapodás keretében Oroszországgal. Vagyis a bizottság részéről nagyon nagy határozottságra van szükség, hogy megvédje az EU-s flották érdekeit. A halászati erőforrások, halállományok közös erőforrást jelentenek, és a bizottságnak képviselnie kell az EU érdekeit. Ez többször megon, megtörtént, most is ez történik, hogy harmadik országok az Európai Unió számára negatív döntést hoznak, és ráadásul ez versenyképességi, fenntarthatósági szempontból is káros az európai halászati ágazatra, és méltánytalan versenyhelyzetet teremt ez a különböző halászati vállalkozások között. A bizottságnak eh, hatékony és arányos intézkedéseket kell hozni a probléma megoldására. A bizottság nem alkalmazhat kettős mércét. Nagyon protekcionista befelé, és az Európai Unión kívül pedig nagyon engedékeny. azonnali megfelelő lépésekre van szükség az erőforrásokhoz való méltányos hozzáférésre és a halászat fenntarthatóságának biztosítása érdekében. Először is meg kell oldania ezt a problémát a bizottságnak azzal, hogy a következő Norvégia-Oroszország halászati tanácskozáson részt kell vennie, és meg kell védenie az unió jogait és az európai halászati flották legitim érdekeit. Sonorik jeszté. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások következnek, illetve ez következne, de senki nem kért szót, tehát Potocsnik. Biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Csak ismételhetem azt, hogy tisztában vagyunk a Murmanszki megalapodással, amit Norvégia és Oroszország 2010-ben kötöttek meg, és egy hosszú vitát fejezett ez be a két ország között, ez mindenképpen hatékony lehet a nagyon is sérülékeny sarkori vidék számára. Nem tudjuk, hogy a meghúzott határ valóban káros az európai halászok számára, és hogy ez megkérdőjelezhető -e, ez például az ENSZ tengeri szabály értelmében. Ami a kótákat illeti, mi nem tudunk semmilyen fajta elköltésről a vörös álsügér, illetve a grönlandi laposhal esetében. úgy gondolom, hogy ezek olyan részletes kérdések, amelyekre nehéz lenne most válaszolni, de ezeket majd megküldöm kollégámnak, és ezekre választ kapnak majd. Végezetül szeretném felhívni a figyelmeket arra a kijelentésre, amit a zöld párti képviselő vetett fel, nagyon fontos a sarkar kérdése, és nem szabad ezt alábecsülni a klímaváltozás szempontjából sem. Jó magam is jártam Svalbardon néhány évvel ezelőtt, amikor még tudományjal foglalkozó biztos voltam. Van ott egy tudományos terület, nem tudom, tudják-e, ahol nagyon sok nemzetközi kutató működik rendkívül gyönyörű terület ez, és nagyon fontos az, hogy ezt megőrizzük. Köszönöm. Grazie, commissario. La discussione... Köszönöm szépen, a vitát ezennel lezárom. A következő ülés holnap lesz, csütörtökön, február 27-én, 8 óra 30 perctől és a napi rend már az interneten elérhető.